Szeretném, hogyha a napirend rendtervezetet elfogadnánk. Úgy, úgy látom, hogy ez megvan. Ahogy ez látszik, a napirendben a 12-es pontot elhalasztjuk, ez a Máriás jelentés. Február 22-ére halasztjuk ezt és a 9-es pont, ami a koordinátori ülés, ezt töröljük, a szakbizottsági ülés pedig ma délután 3 órakor kezdődik. A rendkívüli körülmények miatt Beatriz Beszere fogja a ma délutáni ülést elnökölni. Hogyha nincsen senkinek semmilyen ellenvetése, akkor elfogadottnak veszem a napirendet. Úgy látom, senkinek nincs ellenvetése. Jó, tehát akkor elfogadtuk. És harmadik napi rendi pont az elnöki közlemények nincsenek ilyenek, és a egyéb napi rendi pont alatt sincsen semmi. Rögtön rátérhetünk a szavazásra, ami az ötödik napi rendi pont. Elnök asszony, Auken asszonynak van egy kérdése. Szavazhatnék így, mert nem hoztam el magammal a szavazókártyámat. Jó, ez az első alkalom, elnök asszony, mindig nálam volt a kártya egyébként. Sí, perdón, yo también me la... Yo, yo también... Elnézést, elnök asszony, én is ugyanilyen cipőben vagyok. Köszönöm. Miss Auken? Ask the question. Auken asszony kérdezett, aztán nem, nem hallgatta meg a választ. Auken asszony, figyeljen kérem. Szeretne választ kapni a kérdésére? Nos, szavazhat így, de kérem szépen, hogy világosan jelezze, hogy mellette szavaz, vagy ellene szavaz. Presidenta, yo, tam yo también he olvidado Elnézést, elnök asszony, én is elfelejtettem a szavazókártyámat. Ajjaj, elektronikusan szavazunk, úgyhogy kérem szépen, hogy mindenki, akinek van... Oh, goodness gracious me. Mindenki, akinek szavazókártyája van, az legyen szíves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 Okay, um, once there's quite com- a, a number of compromises, can I please have some silence? Nagyon sok a kompromisszum, kérem maradjanak csöndben, hogy végig tudjunk menni ezeken, jó? Két feltartásra fogunk szavazni. For everyone. Így könnyebb lesz, jó? Ha probléma van, akkor viszont elektronikusan ellenőrzünk mindent, jó? Na, akkor kezdjük. So we're starting on the... Um... Az éves jelentés az Európai Ombudsman 2014-es tevékenységéről A. Kompromisszum. Favor? Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadva. Compromise B. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Huszas módosító, három részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Vote is open. Megnyitom a szavazást. Voting closed. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 20-as módosító második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as harmadik része mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Vote is open. A szavazást megnyitom. Lezárom. Adopted. Elfogadva. C kompromisszum, megnyitom a szavazást. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadva. 24-es módosító, két részben. Nem, 25-ös módosító, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítom. Dekompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Huszonnyolc. Három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodást elutasítva, hármas rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Vote is open. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. E. E kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. F kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Okay. Thirty 36. 36. Nem, 38-as mondja az elnök, 38-as mellette. Két részben. Első rész mellette, ellene. El, tartózkodás elfogadva. 38-as második része mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Negyvennégyes módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48, nem, G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 50-es módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51 in 51, 5 részben. No, false 50 is adopted. It's been rejected. Az 50-est elutasítottuk. Tehát akkor 51-es. 51-es, 5 részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Második rész, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ellenőrizzük. Checking. 51-es módosító hármas részét ellenőrizzük. Szav- szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Uh.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 elutasítva. I kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. G kompromisszum mellette, eh, bocsánat, J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 63-as ellenőrizzük elektronikusan. Vote is open and vote is... A szavazást megnyitom és lezárom. Adopted. Elfogadtuk. 64-es mellette, nem, két részben, 64-es első része mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es második része mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az első módosító a preambulum bekezdéseknél, tehát a C preambulum bekezdés első módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nem, ellenőrizzük. Tehát a szép preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Elkompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes es N preambulum bekezdés tízes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Szavazást megnyitom és lezárom. Elfogadtuk. A 11 est két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész, 11-es második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor most következzen a végső szavazás. Elektronikusan kérném szépen, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. We have um, two other votes. Még két szavazásunk van. Next vote is on the, on the ratification of the Marrakesh Treaty. A Marrakesi szerződés elkapcsolatos anyag, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. A másik a petíciós szakbizottság irány mutatásai, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Thank you, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm a türelmet. Köszönöm.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 morning, buenos días. Jó napot kívánok! Kedves hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Mit szólnának ahhoz, hogyha elkezdenénk a munkát? Fél egyik van időnk. A rendelkezésünkre álló időt érdemes szerintem a lehető legjobban kitölteni. Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívott előadóinknak, akik egy nagyon fontos témáról fognak ma szólni, hiszen többé, kevésbé, kisebb, nagyobb mértékben mindannyiunkat érint ez a kérdés. Ez pedig nem más, mint politikai és az egészségügyi ellátás összefüggései. Szakértőink remélhetőleg ma rávilágítanak egy-két fontos összefüggésre ezen a téren. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm nem csak a meghívott előadónknak, hanem a jelenlévőknek is a részvételt, hiszen fontos, hogy ilyen komoly érdeklődés mutatkozik ezen téma iránt. De este workshop dentro de la Comisión de Peticiones. A petíciós bizottságban hogyan támadt ez az ötletünk, hogy megtartjuk ezt a workshopot? Évente akár 3000 petíció is érkezik a mi petíciós szakbizottságunkhoz. Megpróbálunk minden panaszos ügyjel eh, foglalkozni, megpróbáljuk ezeket persze csoportosítani, a hasonló ügyeket együtt kezelni vannak ezzel kapcsolatban látogatásaink, egyes témákban ellátogatunk ide-oda. Az egészségügy nagyon fontos számunkra, mivel a beérkező panaszok, petíciók igen gyakran kapcsolódnak ahhoz, hogy sok európai polgár úgy tűnik nehezen jut egészségügyi ellátáshoz, illetve a tagállamok is igen komoly nehézségek árán tudnak megfelelő színvonalas egészségügyi ellátást biztosítani az európai polgárok számára. Ezért éreztük úgy, hogy például az egészségügyi ellátó rendszerek fenntarthatóságának kérdése, amely igen komoly vitákat vált ki minden tagállamban, ez olyasmi, amit nekünk is érdemes napirendre tűznünk itt a petíciós szakbizottságban. Ráadásul a pénzügyi és gazdasági válság során tapasztalt költségvetési megszorítások nem hagyták érintetlenül az egészségügyi ellátórendszer sem, nyilván megszenvedték az egészségügyi rendszerek is azt, hogy minden tagállamban eh, meg egy eh, bejebb kellett eh, az övet húzni, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma szakértői hogyan vélekednek erről a kérdésről. Az európai intézmények, az Európai Bizottság megpróbálnak az egészségügy terén valamit tenni, de ez nem mindig kezelik feltétlenül eh, a megfelelő eh, helyi értéken. Ezt a kérdést ráadásul ugye a hatáskörük is korlátozott. A 2009-es Lisszaboni szerződés, amelyet nyilván mindannyian jól ismerünk, az Európai Szociális Kartát eh, nagyon fontos újításként hozta. A legtöbb tagállam ezt már ratifikálta. Ebben szerepel az, hogy az egészségügyi ellátáshoz és védelemhez való jog mindenkit megillet. Nem csak az Európai Unió állampolgárait, hanem mindazokat is megilleti az egészségügyi ellátás joga, akik eh, az Unió államaiban eh, élnek, laknak. Tehát az Európai Unió államaiban jogszerűen tartózkodók mind rendelkeznek azzal a joggal, hogy tisztességes ellátásban részesüljenek. Ez az európai jóléti állam egyik fontos sarokköve. Ezért nekünk itt az Európai Unióban válaszsal kell szolgálnunk erre a kérdésre. Főként akkor, amikor úgy tűnik, hogy a válság kikezdte ezeket az ellátó rendszereket. Persze nem akarom én magamhoz ragadni itt a Rivalda fényt, nem akarok itt tündökölni főszerepben, éppen ezért nem is húznám tovább az időt, hanem meg is adnám a szót a meghívott előadóinknak. Az első részben az a foglalkozunk majd, hogy hogy jutottunk ide, milyen a jelenlegi helyzet, az egészséghez való jog kérdéskörét járjuk körbe az első szexülés során. Az első előadónk Ted Schrecker a Durham University-ről érkezett. Szakpolitikai döntések fontossága az egészségügyben témában. I'm, honored to be here. A Mikrofont kérnénk az előadótól. Mikrofonba próbálja meg professzor úr. To be here. I think I am here in large measure because of... Köszönöm szépen. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Valószínűleg azért vagyok a meghívottak között, mert egy tavaly hatunk ki egy könyvet, eh, eh, miért beteg miért be, válunk betegé a politikától, az alszima pedig a neoliberális járvány. Valószínűleg ez ennek köszönhető az, hogy most itt ülök a meghívott előadók között. Először is vizsgáljuk meg a recesszió és a mortalitás összefüggését. A tudományos életben kialakult egy konszenzus, mi szerint a válság, illetve a munkanélküliség rövid távon legalábbis javítja a halálozási statisztikákat, mert kevesebbet isznek, illetve dohányoznak az emberek. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan jelentősen növeli az öngyilkossági rátát is. Röviden meg is mutatnám azt, hogy hogyan alakulnak a tendenciák az EU 12-ök és EU 15-ök esetében az öngyilkos ráták legyen a 2007-es érték 1 az egység. Itt most konkrétan a görög példát vizsgáljuk, ez egyébként ez elég drámai, mire majd visszatérek később. Ez pedig a következő dia pedig Angliát vizsgálja. Itt is elég drámai tendenciákat tapasztalhatunk. Ez nem jelenti tehát persze azt, hogy a recesszió jó az egészségügy számára. A pozitív és a negatív hatások lehet, hogy egymást kioltják, így e, nem látjuk azt, hogy főként a munkanélküliség által leginkább beszéltetett e, lakossági csoportokra milyen hatással van. Ez, ez csak egy példa. Angus Dijon Nobel-díjas közgazdász e, példáját hoznám következő példaként. A 40-es, 50-es években lévők mortalitását mutatja ez. 2000 környékén az adott a piros a grafikon kell nézni a piros vonalat, Láthatjuk, hogy 2000 környékén hirtelen ez emelkedésnek eh, indult. Ez a 45 és 51 év közötti fehér amerikaiak eh, köt eh, vizsgálja. Nos, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez a korcsoport különösen ki van téve a munkanélküliség veszélynek, illetve a gazdasági bizonytalanságnak. Ez kicsit úgy néz ki, mintha egy orosz típusi mortalitási válság közelegne. A rövid és hosszú távú tendenciák jelentősen eltérhetnek, főként ha figyelembe vesszük azt, hogy a tartós munkanélküliség is nő. De amit még figyelembe kell venni az az, hogy a mortalitás, halálozási ráta az könnyen mérhető, hiszen könnyű megmondani, hogy valaki élő vagy halott. Ugyanakkor ez nem egy úgymond túlságosan fejlett, szofisztikált mérőszám, hiszen a mortalitási arány évtizedekig nem tükrözi például a gyerekhalálozási tendenciákat. A recesszió milyen hatással van az egészségügyi ellátásbeni különbségekre, ezt is nehéz mérni, hiszen a szakpolitikai eltérések kérdéséhez érkeztünk el, amely az alapvetően a mai témánk. Tudjuk, hogy voltak jelentés, variációk, különbségek a tekintetben, hogy a különböző országok hogyan reagáltak a pénzügyi válságra e tekintetben, és tudjuk, hogy hosszú távú kutatások azt mutatják, hogy a jóléti társadalmak védőhálója azért alapvetően működik. Mire vezet ez? Mit lehet ebből levonni? A hivatkozás megtalálható egyébként a előadásomban. Itt a következő dián azt láthatjuk, hogy minden szinten a kitettség, a folyamat és a végeredmény, exposure process és outcome mind a három szinten nagyon komoly befolyással bírnak a politikai, szakpolitikai döntések. Az egészségügyi eh, rendszer maga csak eh, részben határozza meg a lakosság egészségügyi állapotát. Mi a legfontosabb üzenet? Az, hogy a szakpolitikai döntések igenis fontosak. A pénzügyi válság hatását szociálpolitikai eszközökkel lehet mérsékelni, vagy lehet ö, tovább rontani megszorító intézkedésekkel, szociális jutatások csökkentésével. A kutatások azt mutatják, hogy statisztikai korreláció tapasztalható a öngyilkossági ráta, illetve az aktív munkerőpiaci intézkedések között. Ezért az államháztartás tulajdonképpen egy közegészségügyi kérdés is. Tehát a közpénzek és a közegészségügy jelentősen összefüggnek. Az úgynevezett SOFI tanulmány tavaly végezték ezt el, ez alapvetően a, azt vizsgálja, hogy a recesszió és a megszorító politika 23 európai országban hogyan befolyásolja a mortalitást, a halálozási rátákat. Majd megint csak nem egy túlságosan finom jelzőszem, de hát jobb hiány ezzel kell dolgozni. És a korábban idézett példákból is arra lehet következtetni, hogy ha a munkanélküliséget külön önmagában vizsgáljuk, akkor a halálozási arány csökkenését is hozhatja. Itt egyébként bal oldalon hmm, találjuk a vonal bal oldalán ezt. Ugyanakkor, hogyha feltesszük, hogy a munkanélküliség iráta nem változik, akkor az megszűjtő intézkedések jelentősen növelik a arányokat. A teljes módszertanját ennek a kutatásnak még nem hozták nyilvánosságra, tehát csak részben ismerjük pontosan. De eddig a peer review eléggé megerősít az, e, az eredményeket, a következtetéseket. Nézzünk egy-két esettanulmányt. Az első Görögország, ezt valószínűleg mindenki jól ismeri. Itt a trojka azt kérte, vagy követelte, hogy maximális 6%-ban, 6%-ban húzzék meg a közegészségügyi kiadásokat, a status quo nem jött szóba, mint Stiglitz Nobel-díjas, József Stiglitz Nobel-díjas közgazdász is rámutatott, hogy miért van az, hogy az egyszerű ember kell, hogy viselje a súlyát és a költségét egy olyan programnak, amelynek az első számú kedvezményezettje a magánszektor hitelezője. Ez a Görögország talán legjobb példája annak, hogy a megszűjtő intézkedések hogy teszik tönkre az egészségügyi ellátórendszert, hogyan növekedik az öngyilkosságok száma és aránya, korai figyelmeztetéseket kiadtak a, a kutatók arra, hogy milyen sős következményei lehetnek ennek. Spanyolország, Portugália a következő konkrét esettanulmány, ahol lehet, hogy kicsit hosszabb távon mutatkoznak csak meg a klasszikus jelzőszámokban ezek a negatív hatások, bár a legfrissebb kiadott tanulmányok szerint már most tapasztalhatóak negatív jelek a legveszélyeztetettebb lakossági társadalmi csoportok között. Még egyszer mondom, halálozási arányok tekintetében azért hosszabb időre van szükség, de más jelzőszámok már most is megkongatják a vészharangot. Az Egyesült Királyságból származom én, itt a kormányzat azt javasolja, hogy az második világháború előtti szintre csökkentsék a közegészségügyi kiadásokat a GDP-re vetítve. Generációk óta nem volt ennyire kicsi az állam szerepe, nyilván ez a leg legszegényebbeket és a legkevésbé egészséges társadalmi csoportokat érinti majd legkeményebben. A következő grafikon azt mutatja a, a merőleges, illetve a függőleges tengely azt mutatja, hogy eh, hogyan tehát a, a, a bevétel alakulása, a jövedelem viszonyok alakulása egyszer, leegyszerűsítve fogalmazok, a másik pedig azt mutatja, hogy ez mennyire érinti az embereket. De ez jól mutatja, hogy a legszegényebb régiókban a legbetegebb embereket érinti ez a legkeményebben. A következő grafikonon a, függőleges tengelyen e, e, azt láthatjuk, hogy mennyivel csökkent az egyfőre eső egészségügyi kiadás, a, a vízszintes tengelyen pedig a korai halálozás e, százezer emberre mm, vetítve egyértelmű a regionális megoszlás, és egyértelmű az összefüggés a kettő között. Milyen következtetéseket vonhatunk le ebből? A gazdasági különbségek és a szociálpolitika nagyon komoly hatása vannak, ezt e, tudjuk az európai és az amerikai kutatási adatokból egyértelmű trendek láthatóak. A következő grafikonnal kapcsolatban óvatosan fogalmaznék, mert nem minden időszakból származnak ugyanolyan színvonalas adataink, de azért alapvetően viszonylag világos tendencia, főként a grafikon jobb oldalán, hogy az egészségügyi egyenlőtlenségek folyamatosan nőnek az elmúlt 20-30 évben. Különösen érdekes ez akkor, hogyha a gazdasági különbségek és egyenlőtlenségekkel együtt nézzük ezt, és láthatjuk, hogy nagyon hasonló a kettő tendenciája. Tehát, még egyszer mondom, a közpénzek a közegészségügyi következményekkel járnak, tehát az állam háztartás meghatározza a közegészségügy állapotát is. Nagyon negatív következményekkel járnak a megszorító intézkedések, és ráadásul ez egy nagyméretű és szükségtelen kísérlet úgy, hogy ráadásul a kísérleti alanyok ebben nem is egyeztek hát bele. Lehet, hogy kicsit már a következő hozzászóló területére tévedtem, nem volt alkalmunk a prezentációnkat összehasonlítani megelőzőleg, de a, mi úgy véljük, hogy alapvetően a megszülti intézkedések az e, egészséghez való jogot alássák Európában, például azáltal, hogy szemem ennek a, a, azzal az elvel, hogy nem rontunk a, a már elért eredményekből nem engedünk. Nagyon sok dolgom kellett nagyon gyorsan végig szaladnom azért, hogy betartsam hozzászólási időmet, de hát azt hiszem, hogy talán egy-két érdekes kérdés sikerült felvetni, most pedig majd később állom a kérdéseiket. Muchísimas gracias, señor. Nagyon szépen megköszönjük Seker úrnak ezt a bevezetőt, ezt az előadást. És hát arra a következtetése jutott, amit, amit tartottunk, a hosszú és középtávú következményei ezeknek a lépéseknek pontosan azok, amitől féltünk az Egyesült Királyságban és más országokban is. Gillian Kellynek adom át a szót, aki szintén a válság hatásairól fog szólni. Az egészségügyhöz való hozzáférésben, illetve gyógyszerekhez való hozzáférésben parancsoljon. Sorry, Mikrofont kérünk. Elnézést képzek. A millió szervezet nevében vagyok itt. Tavaly végeztünk egy tanulmányt a parlament felkérésére arról, hogy hogyan befolyásolja a válság az alapjogokat. Én most konkrétan az egészségügyhöz való hozzáférésről fogok szólni. Azonra figyeltünk, hogy a gazdasági válság hatá, hogyan hat bizonyos alapjogokra néhány kiválasztott EU tagállamban, és külön figyelmet fordítottunk arra, hogy milyen jellegű szigorítási intézkedések voltak, megszorító intézkedések, és ezeknek mi volt a hatása a gazdasági válság nyomán. Szeretném röviden még a módszertant bemutatni. A, mivel a válság az nem az összes tagállamot érítette ugyanúgy, ezért hét tagállamot választottunk ki, amelyeket súlyosabban érintett a gazdasági válság igyekeztünk reprezentatív mintával előállni, tehát olyan tagállamokat választottunk, amelyek között szerepelnek olyanok, akik kapnak makrogazdasági támogatást az EU-tól, vannak, akik nem, illetve hogy legyen európai, illetve angol szesz jogrendszer is közöttük. A gazdasági válság idején a gazdasági és szociális jogok is változnak, Megvizsgáltuk, hogy mely jogok változnak, helyzete változik a legjobban, és az egészségügyhöz való hozzáférés, illetve jog, ez változott a legnagyobb, az egyik legnagyobb mértékben. Belgium, Ciprus, Görögország, Írország, Olaszország, Portugália és Spanyolország voltak azok az országok, amelyeket kiválasztottunk, és a hét tagállamban vizsgáltuk az oktatáshoz való jogot, az egészségügyhöz való jogot, a munkához, a nyugdíjhoz, az igazságszolgáltatáshoz, valamint a szólásszabadsághoz és gyülekezési szabadsághoz való jogot. Lehet látni, hogy az egészségügyhöz való jog, tehát az egyik leginkább átalakult, vagy megváltozott helyzetben lévő jog volt a gazdasági válság eredményeként. Más jogokat is befolyásolt a gazdasági válság egyébként. A tanulmányban szerepelnek azok a jogok, amelyek bizonyos tagállamokban a leginkább változtak, például a vízhez való hozzáférés joga, a munkahelyi jogok, illetve az információhoz való jog. A helyzet az állandóan változott a tagállamokban, ezért muszáj volt valamilyen dátumot meghatározni a komparatív elemzéshez, amit mi készítettünk, a, és a, nyilván a hét országról szóló jelentést is így készítettük el. Úgy döntöttük, hogy ez a dátum 2014. június 30 lesz, tehát eddig vettük figyelembe az adatokat, és aztán, hogyha természetesen ezután, 2015. februárig még valami nagyobb jelentőségű változás történt, akkor ezt azért bevettük. A meglevő forrásokat használtuk a kutatáshoz, nyilván az irodalmat áttekintettük, és konzultációt is tartottunk szakértőkkel, eu szinten és nemzeti szinten is. Tehát, hogy te, hogy is néz ki az egészségügyhez való jog, a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezményének 12-es cikke szerint mindenkinek joga van a lehető legmagasabb egészségügyi, fizikai és mentális egészséghez. Az ENSZ gazdasági, szociális és kulturális jogokkal foglalkozó bizottság a meghatározása szerint az egészséghez való jog, illetve az egészségügyhöz való jog meg kell, hogy feleljen a következő körülményeknek, rendelkezésre állás, hozzáférhetőség, elfogadhatóság és minőség. Még a válság előtt felmerült már az igény az egészségügyi szektorban strukturális változtatásokra és aztán a válság csak sürgősebbé tette ezeket a reformokat, azzal az ígérete, hogy talán jobb szolgáltatásokat lehet nyújtani olcsóbban. Végülis a megszorító intézkedések elindították dominószerűen azokat a változásokat az egészségügyben, amiket láttunk. Az összes tagállamban bevezettek intézkedéseket, a szigorító intézkedések miatt, megszorítások miatt, a gazdasági válság miatt az egészségügyben. Belgiumban nem vezettek be kézzelfogható intézkedéseket, de az egészségügyi költségvetést, nemzeti költségvetést befagyasztották. Más helyen léptek mást is. Például a kórházba került betegeknek fizetniük kellett a szállásukért, és az egészségügyi kiadásokat másod pedig jelentősen megnyírbálták. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen megszorító intézkedéseket vezettek be a tagállamokban, amelyek befolyásolták az egészségügyhöz való jogot, ezek között szerepelnek a reformok, az egészségügyi rendszer reformjai, a korlátozott hozzáférés az egészségügyhöz, például Spanyolországban most már nem egyetemlegesen ingyenes ez a szolgáltatás, hanem az illető foglalkoztatási státuszától függ a hozzáférés az egészségügyi szolgáltatáshoz. Bizonyos szolgáltatásokért díjat vezettek be, például a járóbeteg ellátás, a laboreredmények kidolgozása, és így tovább ért fizetni kellett. A kórházakat és más egészségügyi szolgáltatókat átszervezték aztán a gyógyszerárakba és egyéb szolgáltatások árakba is, árába is beavatkozott az állam, de volt, ahol pozitív volt ennek az eredménye. Nagyon sok esetben az állam a generikus gyógyszerek árának a kialakításába avatkozott be, több esetben megszabták a maximum árat. Aztán például Portugáliában csökkentették az egészségügyi járulékot, és Írországban pedig csökkent a magán egészségügyi biztosítások ára. A megszorító intézkedések kihatottak, ahogy mondtam, tehát az egészségügyi ellátáshoz való jogra. Az egészségügyi kiadások csökkentése bizonyos társadalmi csoportok számára akadályozta az egészségügyi rendszerhez való hozzáférést, és az állampolgárok számára nagyobb pénzügyi terhet jelentett. Például a díjak megfizettetése, például a, a kiel, az orvoslátogatók esetében, és így tovább negatív volt. Csökkentették a dolgozók létszámát, az intézmények számát, a szolgáltatások számát, nagyon sok tagállamban csökkent a kórházi ágyak száma, és a várólisták is egyre hosszabbak lettek. Az orvosi időpontokért, a vizsgálatokért, a műtétekért, már várni kellett, egyre nőtt a várólisták hossza, és további terhet jelentett ez az állampolgároknak. Sokan próbáltak alternatívát keresni, magánegészségügyi szolgáltatókhoz fordulni, vagy civil szervezetekhez, amelyek egészségügyi szolgáltatásokat nyújtottak. Például Gödögországban sokan mentek úgynevezett szociális patikákba és szociális orvosi rendelőkbe, amelyeket önkéntes orvosok és nővérek működtettek. Voltak olyan orvosi igények, amelyek ellátatlanul maradtak a hosszú várólisták miatt, a magas árak miatt, és amiatt, hogy túlságosan messze volt esetleg az adott intézmény. A költségvetés csökkentése a megelőző és a protektív intézkedésekre is hatással volt. Például egyre kevesebb gyerek kapott oltást Említettem, hogy a gyógyszerpiacra is beléptek az államok, itt volt hiány, például bizonyos gyógyszerekben, vagy akadozott az ellátás. A szigorító intézkedések és megszorítások a társadalom kiszolgáltatott csoportjaira mindenképpen hatással voltak, tehát az idősek, a munkanélküliek, a fogyatékkal élők és családtagjaik, a nők mind olyan csoportok voltak a társadalomban, amelyeket aránytalanul érintettek a megszorítások, illetve azoknak a következményei. Írországról készítettük az esettanulmányt, én voltam ennek a szerzője, és Írországban a gazdasági válság nyomán bevezetett megszorítások komolyan kihatottak az egészségügyhöz való hozzáférésre. Nagyon sok állampolgár azt gondolja, hogy ez az a terület, ahol a legsúlyosabb hatása volt a költségcsökkentésnek. Többek között csökkentették a finanszírozást, gyakorlatilag ugye Írországban a közpénzekből finanszírozzák az egészségügyi ellátást, felfüggesztették a személyzet felvételét az egészségügyben, tehát csökkent a dolgozók létszáma, a fizetéseket is csökkentették, a betegektől egyre több díjat szedtek be, az ágyakért, kórházi ágyakért fizetni kellett, a járulékok megemelkedtek, és a magán egészségügyi szolgáltatók költségei is megemelkedtek, és ez nagyon fontos volt, hiszen a lakosság esetében nagy, nagy mértékben számítanak a magánegészségügyi szolgáltatókra is. Az, a mentális egészségre fordított kiadások is csökkentek. Ezeket az intézkedéseket bevezették Írországban, és bizony kihatottak ezek az egészségügyhöz való hozzáférésre. 2013-ban egy szolgáltatói terv 555 és 898 közötti mennyiségű ágyat szüntettek meg állami idős otthonokban. Voltak olyan idős otthonok, amelyek komplet megszűntek, mert nem volt személyzet már. Voltak olyan egyetemes szolgáltatások, amelyeket ingyenesen biztosítottak, például a védőnői látogatások az újszülötteknél, a vakcinák, a palliatív ellátás, és így tovább. Ezek sokkal kisebb körben voltak biztosítottak. Mindez a megszorítások miatt következett be, tehát a nyugdíjba ment személyzetet nem pótolták, a kiadásokat csökkentették. Az otthoni gondozás és segítségnyújtás is csökkent aztán a magán egészségügyi biztosítási piac is összezsugorodott, több mint 2000 fő, 200 ezer fő hagyta el ezt a piacot 2008 óta. További költségek is fölmerültek, például 2013-ban mindenki körülbelül 100 euróval többet fizetett azért, hogy hozzáférjen az egészségügyi ellátáshoz, illetve hogy kiváltsa a receptre felírt gyógyszereit. Végül pedig hadd térjek ki néhány ajánlásra, ezek szerepelnek a tanulmányban is. Először is teljesen mindegy, hogy milyen hatóköre vagy célja van egy intézkedésnek, az egészségügynek mindig meg kell felelnie a standardoknak. Tehát rendelkezésedettség, megfizethetőség, hozzáférhetőség, elfogadhatóság és minőség. Emellett az egészséghez való jogot érintő beavatkozások nem érhetik el az alapvető egészségügyi ellátást, különösképpen a társadalom kiszolgáltatott csoportjai számára. Aztán az emberi jogok szempontjából, ezt is bemutattuk a tanulmányban, hogy az emberi jogok kellene, hogy a döntések középpontjában álljanak. Mindenfajta politika, fiskális intézkedés, jogszabály, emberi jogi standardokon kell, hogy alapuljon. Köszönöm szépen a figyelmüket! Muchas gracias. Köszönöm szépen. Igen, tessék. Szeretne hozzászólni? Thanks very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen a két prezentációt is. Ezek nagyon világosan megvázolták azt a kontextust, melyben a petíciókat is hozzánk intézik. Vázolták azt, hogy a politikai döntéseknek milyen egyéni kihatása van. Ezt nagyon világosan bemutatták, és nagyon jól bemutatták nekünk a körülményeket. Említették, hogy hogyan kellene előrelépni az egészségügyi szakpolitika tagállami hatáskörbe tartozik. A tagállamok hatáskörébe tartoznak az egészségügyi rendszerek. Uniós szinten közegészségügy területén együttműködünk, de a strukturális komponensek nemzeti hatáskörbe tartoznak. Van valami, amit nagyon érdekesnek tartottam. Megvizsgáltam, utána néztem ennek a kutatásnak, melyről nem beszél, de érdekes volt. Hollandia és Belgium közösen vásárol gyógyszereket azért, hogy jobb áron kaphassák meg. Ez valami olyasmi, amit Európai Uniós szinten is reklámozhatnánk, szorgalmazhatnánk. Hatákon átjúló együttműködés ez is, anélkül, hogy az Unió nagyobb hatáskört kapna, vagy beleszólási jogot. Tehát ez egy jobb együttműködés. Megvizsgálták -e ezt is, és tud-e más ilyesfajta példát elmondani nekünk? A pozitív, konstruktív kérdés a következő. Vázolta azt, hogy a megszorító intézkedéseknek a, melyek a kihatásai a hétköznap emberére, főleg a szegényekre. A megszorító intézkedések a leginkább a szegény régiókat sújtják, és a társadalmon belül a legsérülékenyebb csoportokat. Választókerületemben a közegészségügy szempontjából azt látom, hogy nagyon nagy az egyenlőtlenség a közegészségügyben melyek lennének a három legfőbb lépéseik, hogy ezt a trendet kivédjük. A közegészségügy egyenlőségéről van szó, csak pénzügyi eszközökkel, vagy pedig másfajta eszközökkel is el lehetne ezt érni. Azért, hogy azok az emberek, akik hozzánk petíciókat intézzenek, könnyebb helyzetbe kerülhessenek. Köszönöm szépen a kérdést. Az első kérdés, ami Belgiumot illeti, a belga jelentést nem én írtam, és kevés információm van erről a helyzetről, de nagyon jó példát említett, jó példa volt ez, hiszen Belgium a közegészségügye kapcsolatos költségvetés nem csökkentette. Emellett pedig combined rooms uh, that they don't have to pay more money. És emellett egy bizonyos tilalmat is bevezettek azért, hogy a pácienseknek ne kelljen többet fizetniük. Tehát a tagállamok tesznek valamit a közegészségügyben, az egészségügyi rendszerük tekintetében. Ha kérdésük van, ezeket továbbítanám a belga szakértőnek, aki a jelentést megírta. Ami pedig a legsérülékenyebb, legszegényebb társadalmi csoportokat illeti, a helyzet szembeötlő minden tagállamban. Mit lehetne tenni? a közegészségügybe többet kellene befektetni, és az egészségügyi rendszerekbe, azért, hogy a sérülékeny csoportok megkapják azt a védelmet, amelyre a közegészségügyi rendszerben szükségük van. Én mindig azt ajánlottam, hogy azt javasoltam, hogy az emberi jogokat vegyük figyelembe a szakpolitikai döntésekben, a politikai döntésekben, hogy elkerüljük azt, hogy a társadalom legsérülékenyebb csoportjaira ilyen káros kiadással legyen ez a helyzet. Köszönöm szépen, Peter, azt mondja, szeretett volna beszélni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Való igaz, nagyon érdekes prezentációkat hallhattunk. A közegészség ügy egyik problémája az, hogy nem mindig a pénz hiánya korlátozza a cselekvést. Az Európai Bizottság közétett egy jelentést a korrupcióról. Az Európai Unió 28 tagállamában viselté, vizsgálták a helyzeti, helyzetet. Azt látjuk, hogy a közbeszerzés mellett a közegészségügyi rendszerben a legnagyobb a korrupció. Nem arról van szó, hogy a betegek megvásárolnak valamit azért, mert szeretnének a várólistán feljebb kerülni. Nem. A, az egészségügyi rendszert nagyon nehéz felügyelni. Nem könnyű az ajánlások végrehajtását sem ellenőrizni vannak viszont szükségtelen ellenőrzések, vannak szükségtelen közbeszerzések, sokszor nem a szükséges berendezéseket veszik meg. Van olyan helyzet is, amikor egy kórház egy számára teljesen fölösleges berendezést vásárol meg, mert nincs meg a, arra a területre a specializációja. és emellett az orvosokat is megkeresik gyógyszeripari gyárak, hogy konkrét készítményeket írjanak fel. Tehát itt nem arról van szó, hogy a tagállamok nem nyitottak, vagy nem őszinték. Előfordulhat az, hogy nagyon sok pénzt adnak ki, azonban, és ez teljesen szükségtelen, mert ez nem fogja befolyásolni a közegészségügyi állapotot. És ha már a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről beszélünk, fel kell tennünk magunknak azt a kérdést is, hogy vajon az egészségügyi rendszerek így működnek-e, jól működnek-e. Olvastam egy Görögországról szóló jelentést. Az Európai Bizottság a korrupciót szerette volna bemutatni Görögországban. 33 milliárd eurónyiról beszéltek Görögországban. Elképzelhetetlennek tartom azt, hogy pusztán az összegek emelésével lehetne javítani a szolgáltatások minőségén. És az, hogy csökken a költségvetési eszközök mértéke még önmagában véve nem jelenti azt, hogy csökken a szolgáltatások minősége. Itt figyelme kell venni ezeket a szervezési kérdéseket is. Köszönöm szépen! Még meghallgatunk néhány kérdést, és utána vissza fogjuk adni a szót a felszólalóknak. Péter, Péter jár. Egy ponton nagyon odafigyeltem, amikor azt mondta, hogy a közegészségügyi rendszerhez történő hozzáférés az alapjog. Így van. életem első 30 évét szocializmusban töltöttem el, és az emberi egészség esetében elmondhatjuk, hogy a szolgáltatások ingyenesek voltak. A korábbi Német Demokratikus Köztársaság nem tudott bizonyos dialízis eszközöket megvásárolni, nem volt pénze. Tehát van ilyen helyzet is, amikor nincs pénz, és ezért nem lehet megvásárolni. A tudományos vizsgálatok eredménye biztos, hogy úgy van, ahogy elmondta ön, de a hatékonyságot is figyelembe kell venni, és a hatékonyságnak az emberi jogokkal összeegyeztethetőnek kell lennie, hiszen itt emberekről van szó. Jó lenne, ha bevált gyakorlataink lennének, minden ország védi a saját rendszerét és a saját igyének tartja, de azért az emberi érdekeket figyelembe kell venni. Kérdés tehát, hogy az önellátás illetve az állam által nyújtott szolgáltatások aránya hogy nézzen ki. Mindenki hozzáférhet a közegészségügyi rendszerhez, bár az eszközök korlátozottak, az erőforrások korlátozottak. És valószínűtlen gyógyszer, orvosi lehetőségeink vannak. De mellett azért vannak például, ha megnézzük a szerv átültetést, egy ismerősöm Németországban erre vonatkozóan kidolgozott egy rendszert, egy ö, alkoholista ö, fiatal férfinak a májátültetését kellett ö, lebonyolítani, és ő csak úgy kerülhetett sorra, ha listán valaki, egy idősebb valaki előtte volt a listán, hátrébb sorolták. Igen, emberi jogokról van itt szó, de az erőforrások korlátozottak, rangsorolni kell, Éppen ezért mondtam, hogy a hatékonyságot figyelembe kell venni, és össze kell egyeztetni az emberi jogokkal. Nem mindig abból induljuk ki, hogy mindenki, aki az egészségügyben dolgozik, mindig a legjobbat akarja azon személy számára, akinek szüksége van az egészségügyi rendszerhez hozzáfér. Ilyen tekintetben azért én több kutatást végeznék. La a Becerra. Tessék. Beszere asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük, hogy megszervezték ezt a workshopot. Létfontosságú az, állampolgárság, az állampolgárok szemszögét szem előtt tartani. Nem szabad elfejtenünk, hogy hogy éreznek ők ilyen válságidőkben. Meg kell néznünk, hogy a megszólító intézkedéseknek, a csökkentéseknek milyen hatása van, és hogy ennek alapján ki hogyan fér hozzá az egészségügyi rendszerhez, illetve a gyógyszerekhez. A gyógyszerkészítményekhez történő hozzáférés hogyan alakul most? Nagyon sok olyan uniós tagállam van, ahol drasztikusan csökkentették a költségvetést. 2011-13 között például Spanyolországban 16%-kal 10 milliárd euróval csökkentették az egészségügyi költségvetését. Ez hatalmas összeg, és ennek kihatása van mindenre, például a várakozási időkre, a krónikus megbetegedések számára, és a többi, és a többi. Szeretnék még valamire rámutatni, valamire, amit nagyon fontosnak tartok a gyerekekre történő kihatást. A tudományos vizsgálatok azt bizonyítják, hogy Spanyolországban a gyerekekre ez a helyzet kihatással van. Az élet körülmények vannak kihatással a gyerekek életére, és nem csak arról van szó, hogy valaki közös, a közegészségügyhöz garantáltan hozzáfér. Itt arról is beszélünk, hogy kell, hogy ki az, aki prioritást élvező módon kell, hogy hozzáférjen a rendszerhez. Nem csak nemzetközi egyezmények kötnek bennünket, hanem megvannak a saját unió belüli szabályaink is. És itt van még a sérülékenyebb csoportok kérdése, 65 év fölöttiek kérdése feladatunk garantálni az állampolgáraink jogait. Gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket a jogokat tiszteletben tartsák. Egyetemleges hozzáférésre van szükség. A WHO ezt nagyon jól megfogalmazza. Mindenki részesüljön orvosi ellátásban, oly módon, hogy közben ne gátolja meg a hozzáférésben a pénzügyi eszközök hiánya. Megfelelő szolgáltatásokra is szükség van, hozzá kell tudni férni a berendezésekhez, a kezelésekhez, ellátásokhoz, és emellett figyelembe kell venni a fogyatékkal élők csoportját. Tehát az első panel következtetésképpen azt mondanám, hogy egyet kell értenünk. E, meg kell tudnunk egyezni abban, hogy mi az, ami prioritást élvez. A gyerekek egészségügyhöz történő hozzáférését garantálni kell az Európai Unióban. Evi asszony? Vorrei sapere. Mm, Igen, köszönöm. Szeretném tudni, Nagyon, most nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, érdemes ezekkel elgondolkodni. Ugyanakkor a megszorító gazdaságpolitikai megszorító intézkedések kiadása az egészségügyre tekintetében egy olyan szabadkereskedelmi megalapodás, mint mondjuk a TTIP, az kihatással lehet az egészségügyre? Gondolok itt például a gyógyszerek árának alakulására, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés alakulására. Milyen kihatással lehet mindez az emberek egészségi állapotára? Ez nagyon aggasztó ugyanis számunkra. Köszönöm, akkor most próbáljuk meg, e, e, megválaszolni az eddig feltett kérdéseket. Ami a gyógyszereket illeti, talán a következő panel vagy szekció tudna legjobban válaszsal szolgálni erre. Hogy az egyetemes ellátás mennyire kívánatos vagy sem, vagy járúr kérdése a gyerekek jogaival kapcsolatban, ezek mind fontosak ezen szekció számára. Nekem is lenne egy kérdésem. Alapvetően itt mégiscsak arról kellene beszélnünk, hogy milyen, mit tehetünk mi politikusok, mit tehet a politika, mit tehet a szakpolitika formálása, az egyetemes eh, hozzáférés, a, a, a méltányosság, a, az egyenlőség. Ezek tűnnek fontos szempontoknak az eh, európai intézmények az Európai Tanács egy, egy nyilatkozatot is elfogadott ezzel kapcsolatban. Pont az egyetemesség, a méltányosság, ezek voltak a kulcs szavak. Ugyanakkor az egyetemesség egy olyan elv, amelyet persze, hogy tiszteletben kell tartani. az egyetemes hozzáférést garantálnunk kell, mondom még egyszer, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdasági megfontolásokat sem. Nyilván ez kihatással van arra is, hogy valaki meddig tud mondjuk aktív maradni. Tehát oda-vissza hatásokról beszélhetünk, az egyik kihat a másikra is visszafele. Fel kell tenni a kérdést, mi a gazdasági hatása, kihatása mindennek. Ezen a prizmán vagy, vagy szemögen keresztül is meg kell nézni mindezt. Gazdasági szempontból tudjuk-e biztosítani például az egyetemes hozzáférést? A közelmúltban jelent meg ezzel kapcsolatban egy tanulmány, amely azt vizsgálta, hogy közegészségügyhöz a hozzáférést megtagadjuk a, a migránsoktól, ahogy egyébként az történők Spanyolországban ez milyen hatással van? Gazdasági hatással bír. Sajnálatos módon arra a következtetésre jutottak, hogy ez így jó, ez így megéri. Tehát ez lett volna az én kérdésem, természetesen az elhangzott kérdések közül minél többet meg tudnak válaszolni, annál jobb. Köszönöm elnök asszony! Azt hiszem, hogy jó néhány további workshopot meg lehetne tölteni csak azzal, hogy ezeket az elhangzott kérdéseket megválaszoljuk. Alapvetően mi az Egyesült Királyságban hát inkább kisebb-nagyobb sikerrel próbáljuk ráébreszteni a politika csinálókat ennek a kérdésnek a sürgőségére és fontosságára. Megpróbálva megválaszolni a kérdéseket, nos a kereskedelmi megállapodások tekintetében főként az ISDB kitételeket tartalmazó megállapodások esetében fennáll veszélye annak, hogy nagyon ne negatív hatással bírnak majd a közegészségügyi ellátás színvonalára. Erről egyébként a közelmúltban írtam egy tanulmányt. Nem akarom önmagamat ismételni állandóan, de még egyszer el kell, hogy mondjam, hogy a közpénzek és a közegészségügy szorosan összefüggnek. Igenis, közegészségügyi kérdés az államháztartás, illetve az egyik nagyon komoly kihatással van a másikra. Tehát igenis döntéseket kell hozniuk a kormányoknak, és azt, hogy hogyan döntenek egyik vagy másik ügyben, az igenis kihatással van a közegészségügy általános állapotára. Um, in relation to the first question about the corruption in the healthcare system. Az első kérdés a korrupció és a közegészségügyi rendszer, vagy állami egészségügyi rendszer. Tudom, hogy Görögországban bizony eh, hát eh, elég elharapózott eh, az egészségügyben a korrupció, éppen ezért sokkal jobban oda kellene figyelni erre. Szankciókat kellene mindenképpen bevezetni akkor, hogyha úgy érzik, hogy, hogy korrupció fordult elő, szigorú szankciókkal lehetne felvenni a harcot ez ellen, például Görögországban. Nagyon sok tagállamban bizony lehetne bőven javítani az egészségügyi ellátórendszerek hatékonyságán. Ugyanakkor ez önmagában nem mindenre megoldás. Írországban például az egészségügyi ellátó cégeknél a vezetőkre sokkal komolyabban odafigyelnek, amely nem mindig járt pozitív következményekkel. Nem, úgy tűnik, hogy nem sikerült mindig megoldani a problémát, hanem inkább sokszor új problémákat teremtettünk. Nagyon sok jól kvalifikált egészségügyi szakember, főként szakápolók külföldre költöznek, ami szintén nehezíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés garantálását. Tehát ehhez talán ennyit tudnék hozzáfűzni. Köszönjük szépen! Érdekes volt, amit hallottunk. Most azonban tovább kell mennünk, mert szokás szerint eléggé lemaradásban vagyunk. A második szekcióra kell áttérnünk. Hogyan tudjuk a problémákat kezelni, illetve milyen célokat kellene az Európai Uniónak maga elé kitűznie. Ez tehát a következő kérdés. Elsőként dr. Fernando Lemata kap szót, aki társszerzője a gazdasági válság és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés fontos tanulmánynak parancsoljon. Mi poder participar en este... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy részt vehetek ebben a nagyon fontos vitában. Mint ahogy az előttem felszólalók már elmondták, egy jelentős problémával szer, szembesülünk az Európai Unióban. Gond az a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés. Nem tudnak hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Tehát az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférése kapcsolatos alapjoguk sérül. Miért történik ez? Én két dologra fogok összpontosítani. Ott van egyrészt a költségvetési csökkentés, másrészt pedig az egészségügye, a gyógyszerkészítmények magas ára. Ez is gátolja a közegészségügyhöz történő hozzáférést az uniós tagállamok a válság következtében csökkentették a költségvetésüket, a bizonyos hatékony gyógyszerek esetében a támogatást visszavonták, és ezért nem tudtak az emberek hozzáférni a gyógyszerekhez. Miért történtek ezek a csökkentések? Hangsúlyoznám, hogy nem csak a következményeket vizsgáljuk itt, bár a következmények közöljé tartozik az is, hogy 44 milliárd eurónyi összeget csökkentettek az országok a költségvetésükből, de emellett egy trillió euró nyit költöttek a pénzügyi intézetek megsegítésére. Ez nem feltétlenül a válság következménye. Az Európai Unió országaiban emellett az adócsalások mértéke is nagyon nagy volt, egy trillió euró. Az adócsalások eredménye ez, és a progresszív adórendszer eredménye. Miért ilyen magas a gyógyszerkészítmények ára? Az új gyógyszerek magas ára megátolja a pácienseket abban, hogy gyorsan hozzáférjenek a gyógyszerekhez, a kezeléshez. és ez nem megfelelő. A gyógyszer készítményekkel kapcsolatban elmondható, hogy a szabadpiacon a verseny határozná meg a helyzetet, de a 60-70-es években a szabadalmi rendszer úgy alakult, hogy a gyógyszergyárak monopóliumot élveztek hosszú ideig bizonyos gyógyszerek tekintetében, melyeket ők fejlesztettek ki, és ezért az árat is ő maguk, ők maguk határozták meg, tehát monopólium alakult ki, és pontosan ezek az erőviszonyok eredményezték ezt a helyzetet, a monopóliumot, a hepatitis C-vel kapcsolatos jelentés egy 920 millió eurós összegről beszél, de itt valójában 26 milliárdnyi költség merült fel a kutatási díjak, a kutatás költségei addigra már rég elamortizálódtak. Fontos megjegyezni, hogy a kutatás költségei esetében a gyógyszergyárak a díjak az árak értékéről kezdtek elbeszélni. beszélni de ezek az érvek a monopóliumot nem indokolják. Nyilván a gyárak erről nem akarnak beszélni. Emellett a gyógyszerek esetében nagyon nagy hangsúlyt kap a pénz, az értékesítés. Ez jelzés a tőkepiacok felé is, hiszen a részvények értékét próbálják erősíteni. sokszor az ár sokkal magasabb, mint amit a beszerzés megindokol. Nagyon fontos kiemelnem, hogy ez a finanszírozási modell nem megfelelő. Erről beszéltek az előbb a képviselők is. Ez a rendszer nem megfelelő, nem hatékony, sem a társadalom, sem a gyógyszeripar számára. A nem megfelelő vényfelírás, valamint a forgalmazás túlzott költségei mintegy 80 milliárdra rúgnak. Igen, ott van a forgalmazás, a piaci értékesítés díja, de ennek a modellje nem hatékony. Egy új modellt kellene keresni, ha a kutatást közvetlenül lehetne finanszírozni, akkor ezzel nagyon sok pénzt megspórolhatnánk, kb. 80 milliárd eurót. Viszont kérdés, hogy ez megkönnyítené-e az új gyógyszerekhez történő hozzáférést? Tehát sok kutatás azt mutatja, hogy nem. 25 ezeren halnak meg évente, azért, mert nem tudnak hozzáférni a hatékony antibiotikumokhoz. Sokszor egy bizonyos országban késlekedik az új gyógyszer bevezetése is, mert nem tudják megfizetni. Ezért más gyógyszerekkel váltják ki vagy emellett láthatjuk azt is, hogy a kórházakat nem, vagy a gyógyszertárakat nem látják el megfelelően ezekkel a készítményekkel. A kísérleti, a klinikai kísérletek is kevesebb számban vannak jelen, az Európai Unióban ezért el kell gondolkoznunk azon, hogy a kutatást hogyan lehetne ebből az árazási rendszerből kivenni. Érdemes lenni elgondolkozni ezen Európában, mert ezeket a magas árakat nem engedhetjük meg magunknak. Egy kutatási platform vizsgálhatná ezt meg, koordinálhatna, nyílt kutatásokat végezhetne, és generikus áron lehetne értekesíteni a gyógyszereket. Milyen intézkedéseket lehetne elfogadni? Hát a válság idején hoztak néhány pozitív intézkedést, például az állami finanszírozást, a kereskedelmi marzsokat csökkentették, Emellett néhány ország együttműködött, Hollandia, Belgium, Luxemburg a generikus gyógyszereket szélesebb körben kezdték el használni, és olcsóbb, viszont ugyanolyan hatékony gyógyszereket is be lehet vetni a drágább újabb helyet. Mit lehetne tenni? Nekem lenne néhány elképzelésem. Például egy parlamenti bizottságot lehetne felállítani, amely vizsgálná ezt hiszen az információ az, amely alapján meghozhatjuk a változtatásokkal kapcsolatos döntéseket. Meg kell néznünk a kutatási költségeket, gyártási költségeket, a profit marzsot, azért, hogy ne érték alapú legyen az árképzés, sokkal hatékonyabb lenne. Emellett a finanszírozás is nagyon fontos. Az Európai Gyógyszerügynökség valamint a technológiák kiértékelését végző ügynökség munkája ide, itt rendkívül fontos, figyelembe kell venni a, a szakért, szakemberek képzését és a páciensek szervezeteit, érdekképviseleti szerveit, de ezeknek mind függetlenül kell, le kell válniuk a gyógyszeriparról. Emellett nagy hangsúlyt kell helyezni még az antibiotikumokra is. Részletesen meg kell vizsgálnunk ezt a problémát, egy választ kell adnunk erre a helyzetre. Elfogadhatatlan az, hogy Európában és világszerte is több millió ember nem fér hozzá a gyógyszerkészítményekhez, az alapjoguk sérül, holott ez elfogadhatatlan, hiszen meg lehetne oldani a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lamata úrnak ezt az előadást. Most Roberto Berzalinit fogjuk meghallgatni, aki a gazdasági válságról fog beszélni, a WHO képviselője és vezető kutatója. Um, first of all... Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, azt szeretem volna kezdetként elmondani, hogy nem tudnék ennél jobban egyetérteni a Seker professzorral a közfinanszírozás helyzetéről és az egészségügy helyzetéről. Abszolút igaza van. És még egy valamit hadd tegyek hozzá, amit meg kell, hogy jegyezzem mindenki, legalábbis remélem, hogy megjegyzik. Az egészségügy politikai döntés eredményeként alakul. Nagyon sokszor a politikai döntések meglététől vagy hiányától függ, hogy hogyan férnek hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz az állampolgárok. Rövid leszek, mert nagyon sok mindent elmondtak már, és az első részemet lerövidítem, és aztán pedig a tapasztalatokról számolok be az elmúlt évben, mert a WHO nagyon sok mindent összefoglalt, zárásként pedig néhány összefoglaló ajánlást, megjegyzést fogok tenni. Először is, ahogy a Seker professzor is már bemutatta, de a többi előadónk is kitért erre, igen, jelentős bizonyítékaink vannak arra, hogy a gazdasági sokkok hogyan hatnak az egészségügy helyzetére és a hozzáférésre. Az biztos, hogy mindez befolyásolja az egészségügy helyzetét, és azt is tudjuk, hogy persze kevesebb a baleset, mert kevesebb önnek autóba, és így tovább. Azok, akik alacsonyabb gazdasági státuszúak elvesztik a munkahelyüket, csak kiszolgáltatottabbak, és azt is tudjuk, hogy a negatív hatásokat azért lehet egy picit ellensúlyozni, csökkenteni. Vannak stratégiák erre, még egy-két képviselő is említett olyan témákat, amelyekkel foglalkozni kellene fontos az is, hogy anticiklikus szociális közkiadások legyenek, tehát a ciklussal szembeszállva lépjen az állam, hogy azokat az embereket védje, akik kiszolgáltatottabbak a válságnak. Pont az egészségügyhöz való hozzáférés kritikus fontosságú, hiszen ezek a társadalmi csoportok, akik a szegénység vagy a munkanélküliség veszélyének kitettek, fognak a leginkább kiszolgáltatottak lenni. A görögországi adatokat mutatom önöknek, az öngyilkossági rátáról nem és korcsoport szerint szerepel itt a lebontás. A felső görbe mutatja a férfiakat, 20 és 59 év közöttieket, és aztán pedig a 60 év fölötti férfiak görbéje látható, tehát ezek a csoportok azok, amelyeket a leginkább érintett a válság. És kiderült, hogy 0,19%-kal növekszik az öngyilkossági ráta minden egyes 10% növekedéssel a munkanélküliek számában. Azért az elég döbbenetes. De térjünk vissza arra, hogy milyen lehetőségek vannak még. Lehet választásokat hozni, lehet dönteni arról, hogy milyen kompromisszumokat kössünk, mielőtt az egészségügyi szolgáltatások kiadás, a fordított kiadásokat megnyírbáljuk próbáljuk kiegyensúlyozni a rövid és hosszú távú igényeket. Tehát például a tuberkulózis kezelésére figyeljünk oda, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor lesznek mellék hatásai ennek, és az egészségügy által fizetett költségek a végén magasabbak lesznek, mint hogyha az elején megtartották volna a tuberkulózus elleni oltást vagy kezelést. A költségcsökkentést szelektíven hajtsák végre, és tájékozódjanak mindig azok értékéről, tehát hogy ne forduljon elő, hogy hosszú távon az adott költségcsökkentés többbe kerül tulajdonképpen. Nem érdemes horizontálisan költséget csökkenteni, mert az rossz eredményre vezet. Kelly asszony is felvetette ezt, és egyébként az eszmecseréből is kiderült, utaltak egy-két országra, Belgiumra, Hollandiára és egyebek, akik anticiklikus intézkedéseket fogadtak el, tehát a szociális közkiadásokkal igyekeztek megvédeni a kiszolgáltatott csoportokat, és így növelték a hatékonyságot. Lehet látni, hogy Belgium és Hollandia baloldalon szerepel, ahol a válság idején növelték ezeket a szociális közkiadásokat, persze bizonyos országokban kevésbé volt erős a válság hatása, és akkor lehet látni a jobb oldalon azokat az országokat, ahol inkább prociklikus intézkedéseket hoztak, tehát a ciklussal haladva csökkentették az erőforrásokat, az egészségügyi befektetéseket, és így tovább, és véleményünk szerint ez egy negatív hatású lépés. Nos, a következő szempont, amit érdemes figyelembe venni, az az, hogy a költségcsökkentés és a megtakarítás az nem mindig jelenti ugyanazt, és nem mindig vezet ugyanolyan hatékonyságjavuláshoz. Előfordulhat olyan helyzet, ahol mondjuk bölcs döntések eredményeképpen ugyanazt a szolgáltatást lehet nyújtani, vagy akár még többet is, ugyanannyi erőforrással. Vagy akár meg is lehet takarítani és növelni a, haté- növelni a hatékonyságot a közbeszerzéseket jobban megoldani, vagy a többletkapacitást elosztani bizonyos esetekben, vagy az inflálódott fizetésektől megszabadulni, ezt is említették, mert erre is volt példa. Tehát vannak olyan lehetőségek, amelyeknek a segítségével még akár kevesebb erőforrással is többet lehet nyújtani. Sajnos az is előfordul, hogy kevesebb erőforrással kevesebb szolgáltatást nyújtanak, de lehet, hogy ez növeli a hatékonyság, hatékonytalanságot. Tehát tulajdonképpen már nem lesz mindez ugyanolyan hatékony. Például, ha nem szelektíven csökkentjük a közkiadásokat, a közszolgáltatásokat, és mondjuk az alap ellátást csökkentjük, tehát nem lesz annyi házi orvos, nem lehet olyan, olyan egyszerűen hozzáférni az alapegészségügyi ellátáshoz, vagy akkor hirtelen az, adódik elő, hogy a sürgősségi ellátás felé fognak fordulni azok az emberek, akik egyébként a háziorvoshoz mennének, tehát hirtelen drágább lesz az egész. Ugyan látszólag az ember csökkentette a költségeket, mert kevesebb a házi orvos, kevesebb az alapszolgáltatás, de igaziból nőtt mindez, mert a sürgősségen foglalkoznak olyan problémákkal, amelyeket egy házi orvos meg tudna oldani. Persze az is előadódhat, hogy nincs megtakarítás, és így javul a hatékonyság, tehát többet költenek, de akár az is lehet, hogy mondjuk a kapacitás tervezéssel és költségvetés ellenőrzéssel, illetve a prevencióba való befektetéssel érnek el javulást, majd meglátjuk, hogy mi történt a mostani válságban. Voltak azért elég aggasztó jelek. És persze az is igaz, hogy a költségcsökkentéssel még nőhet a hatékonyság, de az is lehet, hogy csökken a hatékonyság. Hogyha nincs költséghatékonyság, akkor eredménytelen az egész. A közegészségügy az mindig is nagyon fontos volt szerintem. A rövid látóság eredményeképpen csökkentik a kiadásokat a politikusok. Lehet látni ezen a dián, hogy hol vágták meg a legjobban a költségvetést 2007 és 2011 között, Hát tessék, a megelőzés és a közegészségügy volt a megcélzott terület, és ez egyáltalán nem helyes döntés, hiszen pont azt a lehetőséget szüntetik meg, hogy később megtakarításokat lehessen elérni, ugye azzal, hogy megelőznek bizonyos betegségeket, és így tovább. A, odafigyelnek a táplálkozásra, sportra, az oltási programokra, és így tovább. Tehát ezt a hibát ki kellene, hogy javítsák. Az Európai Bizottság illetve az egész EU ebben fontos szerepet játszik. Talán az európai országok azt hiszem a költségvetésük csak 3%-át fordítják a megelőzési és közegészségügyi célokra, és hát azok az országok, ahol a legkevesebbet fordítják erre, akár 1% alatt, azok, ahol a legkeményebben éreztette a hatásait a válság. Milyen, az fontos, hogy a hatékonyságra odafigyeljünk, de ahogy mondtam, megvannak a maga korlátai, korlátjai. Tehát nem lehet állandóan, ezt Gyár úr is említette, a hatékonyságra oda kell figyelni állandóan, nem csak a válság idején kell kapkodva lépni valamit. Nagyon sok országban igyekeznek a legegyszerűbb feladatokat megoldani, illetve a, a leggyorsabban eredményt hozó lépéseket megtenni, például magas gyógyszerárakat csökkentenek, de a komplex reformokat nem hajtják végre. Pedig ezekre is szükség van, csak itt ugye kapacitás is kell, befektetés, és realistán kell tervezni az időkereteket. Tehát lehet, hogy rövid időn belül csökkenteni kell a költségvetést, és ez aztán megakadályozza a hosszú távú reformok bevezetését, és ez bizony költséges lesz hosszú távon. A hatékonyság javítással nem lehet lefedni a szakadékot, áthidalni a szakadékot a bevételek és kiadások között. Tehát nem elég csupán a költségcsökkentés a biztonságos pénzügyi védelem, illetve az egészségügyhöz való hozzáférés prioritás. Tehát a legkiszolgáltatottabbakat meg kell védeni, és sajnos előfordult, hogy túl későn és túl keveset tettek a tagállamok, leginkább a nyugdíjasok, a munkanélküliek, tehát a szegény társadalmi csoportok a kiszolgáltatottak. Sajnos a kiigazítási programokban ez nem volt prioritás, csak a makrogazdasági képet vizsgálták. Tehát ez egy tanulság, amit érdemes megjegyezni a költségcsökkentés az ugyanolyan káros lehet, mint mondjuk az egészségügyi lefedettség csökkentése. Érdemes ö, odafigyelni, mert a, a várólisták, illetve az egyszerű fizetendő díjak megnőnek, sőt, akár ö, korrupció is lehet, hiszen hálapénzt kell, hogy adjanak a betegek, és így tovább. Tehát, hogyha nagy költségcsökkentést hajtanak végre az ágazati költségvetésben, akkor ennek negatív hatása van. Az is elképzelhető, hogy más országokba vándorolnak az egészségügyi szakemberek, akik nem kapnak elég fizetést, átmenek oda, ahol jobban megfizetik őket, és aztán a származási országban meg nincs elég szakember. Ez rövid távon is előfordulhat, hogyha a fizetésüket csökkentik. Itt van a nem orvosolt igények, amelyeket tehát a várólisták miatt, vagy a túlságosan messze lévő egészségügyi szolgáltató miatt nem tudott teljesíteni az egészségügyi rendszer. Csökkenő tendenciát lehet itt látni, a munkanélküliek a kék vonal, és a legszegényebb kvintilis a piros vonal, de lehet látni, hogy 2007 és 2008 között a leggazdagabb kvintilisen kívül az összes többi csoport nehezebb helyzetbe került. Tehát a válság gyakorlatilag csak még inkább felnagyított egy olyan problémát, ami amúgy is létezett, erre oda kell figyelni. Hogy lehet a válság negatív hatásaival szembeszállni? Nagyon erős kormányzás, vezető szeret, amire szükség van. Figyelembe kell venni azt, hogy mennyire komplex ez a téma, és bizony nem mindig nagyon kellemes kompromisszumokat kell kötni, de ezeket meg kell kötni. A, mivel nem igyekeztek erre ez negatív hatásokat eredményezett, tehát oda kell figyelni. Nagyon kicsi még a kevés bizonyítékunk van a negatív hatásokra, az adatokat nem tudják elég gyorsan rendelkezésre bocsájtani, például hogy az öngyilkosság a növekedése és így tovább. Tehát van itt azért probléma a monitoringgal is, az adatgyűjtéssel is, de az egészségügyi hozzáférést és a pénzügyi védelmet nem tekintették prioritásnak a gazdasági kiigazítási programokban. Mindig a legszegényebbekre hat a legjobban ez a válság és a meghozott intézkedések, de azért az egészségügyben és a az állami költségvetési szektorban dolgozók föl kellene, hogy vegyék egymással a kapcsolatot. Most egyébként kiváló lehetőséget teremtett a válság a párbeszédre. Nem gyakran fordul elő, hogy mondjuk a Költségvetési Szakbizottság egy adott parlamentben összeülne az egészségügyi bizottsággal. A WHO-ban is egyébként nagyon nehéz párbeszédet folytatni az ilyen kollégák között, akik a két különböző terület szakemberei, és tulajdonképpen visszatérhetnék a bevezető mondatomra, amikor Seker professzorra utaltam, hogy a közpénzek gyakorlatilag a közegészségügyet jelentik, és fordítva. Tehát, hogy ez a két terület nagyon is összekapcsolódik, a szakadékot át kell hidalni, én arra az irányba ösztönözném itt az európai parlamenti képviselőket, és önt is elnök asszony, hogy vállalják ezt a vezető szerepet, és próbálják leültetni ugyanazon asztal köré a szakértőket, tehát akik a költségvetéssel, illetve akik a közegészségügyel foglalkoznak. Muszáj, hogy lépéseket tegyünk egymás felé, hogy jobban megértsük egymást, és hogy talán egy kicsit nyitottabban átgondoljuk ezeket a szociális kérdéseket, amelyek komolyan befolyásolják aztán a helyzetet és az állapotokat. Köszönöm. Köszönöm. Bertolini. Köszönjük. Köszönjük Bertolini úrnak. Logano, yo creo que sería el paso primero y, y... Nos, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg tudunk-e konkrét megoldásokra is javaslatot tenni. Most pedig az Európai Bizottság részéről Carvalho úr következik, aki arról fog beszélni, hogy az egészségügy, illetve az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén mit tesz az Európai Bizottság. Nos, köszönöm elnök asszony, először is köszönöm a lehetőséget, hogy beszámoltak az Európai Bizottság nevében arról, hogy mit teszünk ezen a téren. Szeretek, ha lehetőségem van rá, először is beszélni mindig arról, hogy mit értünk mi azon, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés attól tartok, hogy sokszor elbeszélünk egymás mellett, más definíciót használunk. Ezért kezdeném a mi definíciónkkal, amelyet a 2011-ben kiadott egy közleményünkben az Európai Bizottság nevében már nyilvánosságra hoztunk. A működőképes egészségügyi ellátórendszerekkel kapcsolatban azt a definíciót hoztuk, hogy egy olyan egészségügyi ellátórendszer szeretnénk, amely mindenkihez el tud jutni, anélkül, hogy bárkit negatívan kizárna ebből a rendszerből. Fontos, hogy kire terjed ez ki, milyen ellátásokra terjed ez ki, és hogy mennyire eh, eh, elérhető, mennyire közel van ez, illetve hogy általában vannak-e eh, szakemberek. Az egészségügyártáshoz való hozzáférés tekintetében az egyenlőtlenségek nagyon égetővé váltak a válság során. Ugyanakkor, hogyha a jelzőszámokat tekintjük a válság előtt, válság során, illetve után, akkor akkor alapvetően, ahogy az Bertolin úr is említette, a tagállami statisztikai hivatalokat, illetve az állapolgárokat kérdezzük meg azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt négy hónapban volt-e olyan vizsgálatra szükségük, amelyet végül nem tudtak teljesíteni. Most azt láttuk, hogy a válaszokból, hogy nagyon eltérő helyzet a különböző tagállamokban. Óriási különbségeket találtunk. Nagyon nehéz általában ilyen tanulmányokban lefedni az igazán kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett társadalmi csoportokat. A következő dia, két perccel ezelőtt már láthatták, úgy tűnik, hogy ez még az is lehet, hogy ez fontos, a szakértői bizottság vagy csoport egy véleményt készített, nem tudom, hogy erről tudnak-e. 2013-ban az Európai Bizottság létrehozott egy szakértői csoportot, amely azt vizsgálta, hogyan lehet hatékonyan hatékony egész, hatékonyan megfigyelni az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés területén, és Egyébként nem sokára nyilvánosságra hozzuk majd az egész tanulmányt. Ebből egyébként világosan kiderül, hogy a leg kiszolgáltatottabb, legveszélyeztetettebb csoportokat nagyon komolyan érinti a válság. Nagyon nehéz mérni. Ez egy nagyon nehezen mérhető dolog, mert a jelzőszámok tekintetében sincs igazából megállapodás a szakmán belül. 2013-as adatokból tudunk vizsgálódni egyelőre, hiszen időre van szükség az adatok feldolgozásához. Tehát nagyon nagy alapvetően időben itt a, itt a lemaradás. 2016-ot írunk, és mindig 2013-as adatokból kell dolgoznunk, hát gondolhatják, hogy ez egy szakembernek milyen fájdalmas. Nos, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről beszélünk. 2013-ban nagyon aktívak voltak a, a beteg jogi képviseleti szervek ezügyben. megpróbáltak megállapodni azon, hogy mit is értsünk ezen, access to healthcare, illetve hogy ez hogyan mérhető. Alapvetően egy, egy partnerség alakult ki, amelyben nagyon sok szereplőt találhatunk. Az Európai Bizottság is részt vesz egyébként ebben a munkában. Itt az Európai Parlamentben is egy képviselői munkacsoport létrejött, amely szintén igen aktív volt ez ügyben. Ha jól tudom, kb. 30 képviselő vesz részt ennek a munkájában. Egy Másik terület, ahol komolyak az várakozásaink, láttuk az előzetes véleményt, és nagyon komoly eredményeket várunk ettől. Láthatjuk, hogy például a vidéki területeken élők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése terén történt valami, mintha valami elindult volna, hiszen nyilván a vidéken élők az egyik legveszélyeztetettebb vagy legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportot jelentik ebből a szempontból, tehát elindult valami. 2016-ban egy újabb kísérleti projekt indul majd, a parlament és a tanács megállapodott erről 2016-os költségvetésen belül, tehát ezen a téren további eredmények várhatóak. Voltak gyakorlati eredmények is ez ügyben. 2013 óta, amikor is felgyorsult ez a munka, az európai szemeszteren belül is felszólították a tagállamokat arra, hogy javítsák ezen a területen a helyzetet. Az első ajánlásokat, hogyha valaki megvizsgálja, akkor láthatja, hogy csak a költséghatékonyságról szólt ez, csak fiskális kérdéseket vizsgált. Azóta azonban megjelent az egészségügyártáshoz való hozzáférés kérdése is, ami nagyon biztató számunkra. Az éves növekedési felmérés, Annual Growth Survey, tudjuk, hogy az, ez az e, európai szemeszter legfontosabb háttér dokumentuma. Most ebből kiolvashatjuk, hogy mennyire fontos me, mekkora fontosságot tulajdonítanak ennek a kérdésnek az európai gazdaság növekedési potenciája szempontjából. Kezd világossá válni, úgy tűnik a döntéshozók számára is, hogy rendre kell tűzni ezt a fontos kérdést, mert az európai szociálpolitika alakításának egy fontos eszköze. Hogyha jövőbe, a jövőbe tekintünk, nos, említettem, hogy először is javítani kell valahogy a, a, a mérés hatékonyságán, az indikátorokkal mindenképpen tudnunk kell jobban meghatározni, hogy mik az igazi problémák, hiszen ezen problémák meghatározását és ismeretét követően tudunk majd csak valahogy megoldást javasolni erre. Hiszen alapvetően a közös célunk mégiscsak az, hogy az emberek egészségügyi állapotán javítsunk, és hogy azt mindenki nyilván látja, hogy ennek az egyik előfeltétele az, hogy az alapvető színvonalas egészségügyi ellátáshoz minél többen hozzá Think That is being done already and goes in these lines. Mit tettünk már ezen a téren? Hát egy szakértői csoportot hoztunk létre, amely alapvetően értékeli <clears throat> a helyzetet. Majdnem minden tagállam részt vesz ennek a munkájában, de a WHO, OECD, az Európai eh, Egészségpolitikai megfigyelő központ. Norvégia is részt vesz a munkában. Három havonta üléseznek, alapvetően azzal a célral, hogy körbejárják, megvizsgálják, hogyan lehet az egészségügyen javítani. Tudjuk, hogy ez mennyire kényes kérdés a tagállamok szempontjából de úgy tűnik, hogy hajlandóbbak a tagállamok beszélni arra, hogy hogyan lehet hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz, ellátórendszerhez. Úgy tűnik, hogy a tagállamok megállapodtak, hogy minden évben egy konkrét témát tűznek napirendre. 2015 a minőségről szólt, és ha minden igaz, akkor kisvártatva elkészül ennek a szakértői csoportnak az egészségügyi ellátás szimuláról szóló jelentése. Gyógyszerekhez való hozzáférés az egyik összetevője ennek az összetett kérdésnek, Hogyha valaki vette a fáradtságot, hogy elolvassa ezt az említett e, e, jelentést, akkor 8 különböző dimenzióról olvashat. A gyógyszerekhez való hozzáférés az egyik ezen 8 dimenzió közül. Zárásképpen két diát mutatnék, mert a workshop szekciülésének a témájához nagyon jól illeszkedik ez. Tehát beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy megfizethető és hozzáférhető legyen az egészségügyi ellátás, ennek része nyilván a gyógyszerek vonatkozóan ugyanez, ahogy az elhangzott, az a tény, hogy a szubszidiaritás itt érvényesül, tehát a tagállamok hatás köre alapvetően ez a kérdés, ami, ami igencsak megköti a kezünket ezen a téren, de hát azért minden tőlünk terhetőt megteszünk. Az Európai Bizottság több dolgot is tesz a többi EU-s intézménnyel együttműködve természetesen. Megpróbáljuk például a árképzést, tehát a gyógyszerekkel kapcsolatos árképzés tekintetében felmérni a különböző hatásköröket, kompetenciákat, és az Európai Bizottság egy STEMP névre hallgató munkacsoport elnök tisztjét is ellátja, amely Safe and Family Access to Medicines, tehát biztonságos és gyors hozzáférés a gyógyszerekhez, ezzel a témával foglalkozik. Természetesen a egészségügyi technológiák értékelésében is segítjük a tagállamokat, a 2011 per 24-es irányelvben is szerepel ez a célkitűzés. Még egyszer mondom, a tagállamok szándéka nélkül persze nem tud ez működni. Úgy találjuk, hogy a különböző oltóanyagok beszerzésében is az unió részvétele kívánatos, mert határon átnyúló együttműködés sokat segíthet. A tagállamok együttműködése tehát egyre gyakoribb és szorosabb ez ügyben, ezt jó jelnek tartjuk. Az EU Euripid projektről kell még itt említést tennem, ami alapvetően a gyógyszerek áraival kapcsolatos információ cserét jelenti. Ez azt hiszem, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelenlegi rendszeren javítsunk. 24 tagállam vesz részt ebben a projektben. Vannak persze más érintettek a maga a gyógyszer ágazat, illetve a különböző beteg szervezetek, Végezetül az árképzéssel kapcsolatos határon átnyúló együttműködés lehetőségét is vizsgáljuk. Egy korábbi tanulmányon kívánunk javítani ezügyben. A differenciált árképzés és koordinációban rejlő lehetőségeket vizsgáljuk. Ez egyelőre még csak egy tervezet, de az elkövetkezendő hónapokban végső formát ölt majd. Ennyit szerettem volna röviden, erősen elmondani. Muchísimas gracias a ti por la, por la presentación. Nagyon szépen köszönjük ezt a prezentációt. Most megnyitom a vitát. Tessék, a foli úr. Köszönöm szépen. Azt a fogalmat mélyítette el, hogy ugye itt a tagállamoknak van kompetenciája. Mi egy szükségszerűséggel megyünk szembe, ugye nőnek a költségek, Európa társadalma öregszik, az új technológiák egyre többbe kerülnek, és hát ez igaz, ez a válság tulajdonképpen csak növelte az egyenlőtlenségeket az államok között, illetve egy államon belül is a társadalom különböző csoportjai között, ez itt a lényeg. És ma látjuk, hogy mi a helyzet, visszaélések vannak, pazarlás is van, illetve a gyógyszerárak is magasak. Mit tehetünk most, mint Európai Unió? Hát egyrészt dolgozni kell fel kell számolni az alkoholfogyasztást, a dohányzást, és a pazarlást, a gyógyszerekkel való pazarlást. Ez megelőző munka lenne, amely szerintem nagyon fontos. Ugyanúgy, mint hogy ahogy ugye mondták is, a prevencióra és a tájékoztatásra, az oktatásra kellene fordítani a pénzösszegeket, jobb megelőzni, mint a később megjelenő betegségeket gyógyítani. Ez egy olyan cselekvés vagy feladat, amely európai feladat. Most a körkörös gazdaságról beszélünk, és arról, hogy hogyan lehet kevesebbel többet elérni, új fejlődési modellekről tárgyalunk, és gyakorlatilag a pazarlás is. Ugye a gyógyszerek, minden olyan gyógyszer, amely nem járt még le és kidobják, pazarlást jelent. Ez azt jelenti, hogy a hulladék mennyiség is egyre nő, és ezek veszélyes hulladékot jelentenek, ezeknek az ártalmatlanítása plusz költségekhez vezet. Szerintem tehát muszáj lenne ezeket a témákat is elmélyíteni, mert itt jelentős megtakarításokat lehetne elérni ezen intézkedésekkel. Köszönöm szépen, és Dáli kolléga. Very much and thank you. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen a három felszólaló prezentációját. Amikor a felszólalását hallgattam, meglepett az, amit mondott az innováció val, valamint a fejlesztéssel kapcsolatos befektetésekről a gyógyszeriparban. A kutatásfejlesztés nagy részét maguk a gyógyszergyártó vállalatok végzik. Maria Mazzacato közgazdász és mások azt mondják, hogy az állam az, amelynek az innovatív kutatásokat kell végeznie a gyártók, a vállalatok pedig csak módosítják a gyógyszerkészítményeket a szabadalom alapján. Az ön véleménye nyilván ön más területet képvisel, de egy kicsit eltér. Jó lenne, ha a közegészségügyi politikában ez is megjelenne. Az elmondottakból, főleg az árképzéssel kapcsolatban a fő üzenet számomra az átláthatóság volt. Az érdekütközéseket kell elkerülnünk, akkor, amikor az árképzésről van szó. Én a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban is dolgozom, és ha megnézzük a transatlanti kapcsolatok területét, akkor azt mondhatom, hogy az árképzéssel és a gyógyszerekkel kapcsolatos kérdések, vitatott kérdésnek minősülnek az Európai Unió, valamint az észak-amerikai országok között. Van uniós jogszabály, egy 89-es átláthatóságról szóló irányelv, amelyet időközben módosítani akartak, de aztán, ha jól értettem, a bizottság a jobb szabályozás menetrendjének keretében mégiscsak levette napirendről. Az Európai Parlamentnek kellene bármiféle nyomást gyakorolni azért, hogy az említett irányelvet felülvizsgálják. Szolidált tavaly januárban a bizottsághoz egy írásbeli kérdést intézett, megkérdezte azt, hogy mit fognak tenni annak érdekében, hogy az átláthatóság garantált legyen. Bienkowska biztos asszony azt mondta, hogy készül a cselekvési terv. Azt hiszem, hogy Cavaglio úr az utolsó slide kapcsán erről beszélt, beszélt egy task force-ról, egy projektről, és arról, hogy készülni fog egy tanulmány. De kérdezném a másik két felszólalótól, hogy az önök véleménye mi a helyszínen. Az árakkal kapcsolatban jobb az információ csere, mutatkozik egy némi pozitív trend, és érdekes lenne még megtudni, hogy az önök véleménye mi a generikus gyógyszerek tekintetében mit lehetne jobban tenni Európában. A Horizon 2020 ebben játszik-e bármiféle szerepet a kutatásfejlesztés ágazatában? Végezetül, tehát itt még lenne egy harmadik kérdésem, tehát a gyógyszerek közös beszerzése, és itt visszatérek az első felszólalásomra, említettem, hogy Hollandia és Belgium közösen szerzik be a gyógyszereket azért, hogy jobb legyen az ár. Elképzelhető az ilyesfajta közös beszerzés. Köszönöm szépen. Szeretnénk gondoskodni arról, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Tehát akkor Berszara asszony, röviden. A felszólások nagyon fontosak voltak, fontos hozzájárulások voltak. Gondolom, van a mikrofonnal, mondja a beszélő, nem tudom, mi van vele. Minden esetre én tovább beszélek. Szeretném Szeretnék rámutatni azokra a konkrét javaslatokra, amelyekről Alata úr beszélt. Nagyon konkrét lépésekről számolt be, és ezt én támogatni tudom. Elhangzott, hogy a monopólium nem indokolható meg, ez nem működik, és nem is célszerű. Ha valami nem szolgálja azt a célt, amire létrehozták, akkor módosítani kell azon. A nem kívánt mellékhatásokat is kezelni kell. Az európai platform elképzelése éppen ezért nagyon jó, és lehetséges is. Az antibiotikumokra történő összpontosítás jó. A laboratóriumok elkezdenék az ezzel kapcsolatos munkát, mert egyelőre az antibiotikumok nem szerepelnek a prioritás listán és az antimikrobiális rezisztencia is egy kérdés. Ezért teljes mértékben egyetértek ezzel a témával, és remélhetőleg bevonnak majd az előkészítő munkákban. Betléni úrnak pedig köszönöm, hogy elmondták, hogy itt politikai döntésről van szó, és meg kell hozni ezeket a döntéseket, hogy ezeknek eredménye legyen. De ehhez jó irányításra, van szükség, nem csak a tagállamok kormányai részéről és az egészségügyi szolgálatok részéről. Az európai laboratóriumoknak is részt kell ebben a munkában venni. Kavajó úrtól kérdeznék az Európai Bizottság részéről. Annak alapján, amit bemutatott, úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságban nincs meg a végrehajtó hatalom, amelyre szükség lenne uniós intézményként. Megvan-e a bizottságnak a kapacitása arra, hogy politikailag mobilizálja az mm, erőforrásokat, melyekre szükség lenne a rendszer módosításához? Hiszen döntéseket kell meghozni arra, hogy ezt hogyan finanszírozzák, és ez kihatással lesz az innovatív rendszerekre. De ha a helyzet nem javul, és az emberek nem tudnak hozzáférni az ellátásokhoz és a gyógyszerkészítményekhez, mi történik akkor, ha egy válság alakul ki? Itt említették a 9 millió csoportot, akik kedvezményezettek lehetnek. A bizottság kell, hogy vezető legyen egy ilyesfajta folyamatban. Köszönöm szépen. Leonora, Éri. Molto velocemente, in realtà forse... Nagyon gyors leszek. Tulajdonképpen egy kis megjegyzés milyen frusztrációt okoz az, hogy ugye az ember meghallgatja ezeket a nagyon érdekes előadásokat, különösen itt a végén, de hát ez rengeteg frusztrációhoz is vezet, mert látszik, hogy a közérdekeket mindig e, háttérbe sorolják, és piaci eszközökkel próbálják megoldani. Ez a környezetvédelemtől az egészségügyig mindenre igaz az életben. És Olaszországra gondolok, ahol 203 ilyen ö, e, szolgáltató lépett ki a nemzeti, az országos láncból, hogy magánszolgáltatók legyenek, és hát tulajdonképpen pont arról beszéltünk, hogy meg kellene védeni az egészségügyet és a kiszolgáltatott csoportokat, és elkerülni azt, hogy ez piacosodjon, hogy magánmegoldásokat választunk, erre tessék az ellenkező irányba halad a mi kormányunk is. Hát tessék, én is ezt mondom a képviselőtársaimnak, hogy nézzük azért a pozitív jelzéseket, mert egyébként úgyis mindig ugyanazt a játszmát játszuk, és sosem tudjuk megoldani ezeket a problémákat. Köszönöm. Köszönöm. Péter egy percben. Az előttem felszóló kérdéseit nem ismétlem el, de lenne két ösztönző megjegyzésem. A petíciós szakbizottságnak mindig ügyelnie kell arra, hogy követeljen szociális záradékot. Mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy részese legyen az egészségügyi rendszerekben meg kell nézni azt, hogy a záradéknak eleget tesznek. A másik megjegyzésem a munkánkra vonatkozik, a különböző javaslatainkat az illetékes szakbizottságoknak el kell küldenünk azért, hogy ne felejtődjenek el ezek a dolgok, mert a további munka is nagyon-nagyon fontos. A mai meghallgatással a vitát nem zárjuk le, ez pusztán kezdet kell, hogy legyen, és jogalkotói javaslatoknak is követnie kell ezt az egészet az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, Péter. Nos, akkor most megadom a szót a felszólalóknak, hogy válaszolni tudjanak, és én fogom utána lezárni, de már szűkös az időnk. A felszólalók kapnak szót, tessék. Az utolsó megjegyzéssel kezdeném. Igen, ezt a vitát érdemes folytatni. Most már csak néhány perc áll rendelkezésünkre azonban. A lényeg az, hogy a petíciókkal foglalkozzanak, hogy választ kapjanak a petíciót benyújtó személyek. Néhány megjegyzés nagyon pessimista hangulatú volt. Én úgy gondolom, hogy pont ellenkező álláspontra kell helyezkednünk. Az egészségügy a 20. században javult, és erre kell összpontosítanunk. Annak ellenére, hogy vannak kockázatok és problémák, vannak gondok, de azért nagyon sok pozitív fejleménynek is tanulja vagyunk, ezért kell azon gondolkozunk, hogy hogyan haladhatunk tovább a pozitív irányba. Egyetértek azzal, amit az első felszóló elmondott, hogy a jövő a megelőzésé. Próbáljunk meg hatékonyabbak lenni az erőforrások felhasználásában. A 21. században ez volt a paradigmaváltás lényege. Az európai szemeszter folyamatát hangsúlyoznám. Nagyon sok érdekes, fontos vita zajlott le, ezek kapcsán, és a tagállamok konkrét ajánlásokat nyújtottak be, elmondták, hogy hogyan lehetne javítani az egészségügyi rendszerhez, valamint a gyógyszerkészítményekhez történő hozzáférést. A válság kitörése óta először volt alkalmunk arra, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban. Ott van az éves növekedésről szóló jelentés, ez is lehetőség, ez is hozzájárul majd a vitához. Ami pedig a kutatást illeti, a kutatás 50%-át az egyetemeken, ösztöndiakon, stb. keresztül az állam támogatja, és a másik 50%-ot az árképzésen keresztül. Az innováció nagy része állami pénzekből származik és az Európai Uniónak is van hatásköre innováció tekintetében. Egy európai platformot kell éppen ezért szorgalmaznunk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, mert ez nagyon fontos volt. Lenne néhány megjegyzésem. Az első, ami a gyógyszerekkel való visszaélést illeti, valamint a hulladékok kérdését és a megelőzésre történő eh, hangsúlyhelyezést. Nyilván ezek mind nagyon fontos témák, és megvan a költségvonzatuk, de ez nagyon fontos az AMR tekintetében is, mert ez is eh, az egész európai koordinásán, de Európán kívül is nagy fontosságot kap a gyógyszerek megfelelő használata és az ilyesfajta problémák elkerülése segíthet bennünket az AMR elleni küzdelemben, ez, az AMR ez egy kritikus pont. Ami a platform létrehozására tett javaslatot illeti, most nem hivatalos minőségemben nyilatkozom, de én személyesen úgy gondolom, hogy ez nagyon jó elképzelés, és ezt bátorítanunk kell. A PPP létrehozása az új gyógyszerek beazonosítására, főleg az AMR kapcsán jó, hiszen az AMR egy nagy gond. Rövid megjegyzést tennék az optimizmusról, pessimizmusról. értek azt, amit Lamata úr elmondott, illetve a professzor úr elmondott. Az egészségügy az elmúlt évtizedekben nagyon nagyot lépett előre, és erre oda kell figyelni. De gondoskodnunk kell arról is, hogy az egészség és a, és a szociális kérdések részét képezzék az olyan vitáknak, amelyek során a kormány gazdaság fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket hoz. Az egészségügy makrogazdasági szinten került képbe az elmúlt évtizedekben, és a különböző mellékhatásokat nem vették figyelembe. Bölcsen kell ezt a problémát megközelítenünk, és a pénzügyi ágazattal lebonyolítandó vita is segíthet bennünket, hogy ezeket a hatásokat figyelembe vegyük. Különböző országokban zajlanak viták, hazámban is, és én ezeket nyommal követem, csak nem látom azt, hogy a döntéshozatal során ezeket a különböző aspektusokat figyelembe is veszik. Ez nagyon fontos, és Nagyra tartom ezt a párbeszédet, amelyet ma itt a petíciós szakbizottságban elindítottak. Ez az első alkalom véleményem szerint, amikor ilyen szemszögből közelítjük meg a dolgokat, és azt kívánom, hogy ezt folytassuk a jövőben is. Köszönöm szépen! Ami a bizottság kapacitását illeti, hogy tegyen többet, Hát a szerződés meghatározza a tagállami hatáskört ebben a témában. To the EU competencies, but also gives the member A tagállamok ennek értelmében blokkolhatnak is. De a bizottság és az Európai Unió az egészségügy területén is nagyon sok mindent tett létrehoztuk az Európai Ügynökséget, ez egy fontos ellenőrző testület. A képviselők említették az innovatív gyógyszerekkel kapcsolatos kezdeményezést, de emellett megemlíteném a páciensek jogait a határokon átnyúló ellátás során, vagy a közös cselekvéseinket. Ezek egyelőre még gyerekcipőben járnak, korai szakaszban, mindenképpen szükség van a tagállamok támogatásának a megszerzésére, hogy előre léphessünk, de a szerződés a tagállamok hatáskörét világosan meghatározza. Egyetértek az, amit Lamata úr az európai szemeszterről elmondott, és arról, hogy annak ellenére, hogy mi hangzott el, mindenképpen az európai szemeszterben helyet kell, hogy kapjon a színvonalas egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés. Az átképzéssel kapcsolatos információ cseréről is kérdeztek, és arról, hogy ezen a helyzeten hogyan javíthatunk. Ha a pután gazdaság ellenző perspektívából szemléljük a dolgokat, beszéltek a jogi monopóliumokról, most nem fogom minősíteni ezeket a rendszereket, de azt mondom, hogy a helyzeten akkor javíthatunk, ha javítunk az információ cserén, hiszen a rendszert az aszimmetrikus csere jellemzi. Az ágazatnál van az információ, és ha a tagállamok nem osztják meg egymás között az információkat, akkor csak ők rendelkeznek majd a releváns információkkal. És még a tagállamokon belül is előfordul az a helyzet, hogy a különböző kórházak vagy régiók nem osztják meg egymással az információt. Így a hatalom eloszlás aszimmetrikus. Azért, mert az információ csere is aszimmetrikus. Beszéltem az európai projektről, az információ cserében 24 tagállam vesz részt, ez a hivatalos árakkal kapcsolatos információcsere. De ezek alapján a kórházak és régiók más árakat is megszabhatnak, és az ezzel kapcsolatos információ nem áll a rendelkezésünkre. Így aztán nem tudni, hogy egy konkrét kórház, régió, stb. pontosan milyen információkkal rendelkezik. Ők rendelkeznek az információkkal javítanunk kell az információ cserén, ez létfontosságú. Ha más rendszert szeretnénk megvalósítani, akkor itt már többről van szó, nem csak az egészségügyről. Az uni, akkor már a szellemi tulajdonjogra, a kereskedelemre, versenyre és a belső piaci szakpolitikára is kiatása lesz az egésznek, és akkor egy sokkal szélesebb korú, körű vitát kell lefolytatnunk, nem csak a közegészségügyről lesz szó. Köszönöm szépen mindenkinek, és lezárásképpen szeretnék még egyszer köszönetet mondani a felszólalóinknak, és a hatáskör kérdésére ternék, térnék ki, ezt hangsúlyoznám, mert erről beszéltek többször is. Kérdés, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges eszközök, mert a kihívások kezelésében ezekre lesz szükségünk. A hatáskör kapcsán, e, e, igen, a hatáskör tagállamoké, de azért mi befolyást gyakorolhatunk például a szabadalmak kérdésében egy sor tényezővel lehet befolyásolni ezeket a rendszereket, ezért gondoskodnunk kell, hogy a politikai döntéshozók legyenek elkötelezettek, és az egyetemlegesség elve vonatkozzon a hozzáférésre. Ezeket a kívásokat kell kezelnünk. Egyetértek azzal, hogy rövid volt ez az ülésszak, de sikerült a lényegről beszélnünk, nagy kívásokról beszéltünk, de ez csak a kezdet. Tovább kell lépnünk, és úgy vélekedünk, hogy mindenki elkötelezett emellett, és bátorítónak tartom azt, amit a bizottság elmondott. Európai intézmények együttműködéséről van szó. Sokszor nem mennek olyan gyorsan előre a dolgok, mint azt szeretnénk, tehát az együttműködésnek ez is az egyik következménye. Ez így teljesen normális, szokásos. Az a tény, hogy a bizottság ezen dolgozik, azt jelenti, hogy elkezdődött a munka, és a bizottság dolgozni fog. És remélhetőleg ez majd a bizonyos döntések megszületéséhez vezet. Nagyon valószínűnek tartom azt, hogy lassacskán meglátjuk munkánk eredményét, gyümölcsét. Köszönöm szépen a szervezőknek is a munkát. A szakpolitikai, a Policy Department végezte az előkészítő munkát. a munka oroszlán részét végezték, és köszönöm szépen, hogy lehetővé tették azt, hogy ma mindannyian itt üljünk. Köszönöm szépen.